Colleghi, buon pomeriggio, cominciamo quest'ultimo. Kedves kollégák, mindenkinek kellemes délutánt kívánok. Első napi rendi pontunk a szavazás. Nem tudom, hogy elfogadhatjuk-e a napi rendet a jelenlegi formájában. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. És következik a jegyzőkönyvek elfogadása. Szeptember 9-e jegyzőkönyvről van szó. Ezzel kapcsolatban vannak -e ellenvetések? Nincsenek tökéletes, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük, és rátérhetünk a szavazásra. Emlékeztetnék arra is, hogy a parlament weboldalán közvetítjük ezt az ülést. És ahogyan említettem, a végső jelentés szavazása következik. Jelentéstevünk Jakolino úr, június 18-án mutatta be jelentés tervezetét, azután a kollégák 392 módosítást terjesztettek be, a jelentéstevők, árnyékjelentéstevők, koordinátorok és mindazok, akik módosításokat terjesztettek be, nagyon intenzív analitikus munkát végeztek annak érdekében, hogy minél több kompromisszumot tudjanak kialakítani, és természetesen ebben nagyon nagy segítségünkre volt a titkárság is. 24 kompromisszum született tehát ebben a szellemben. És akkor most Jákolino úrnak megadom a szót, mert ő szerette volna bemutatni a jelentését még a szavazás előtt. Köszönöm szépen! Csak néhány pontosítás véget főként a szavazó listáról beszélnék, a 127-es és 195-ös módosításokról. Itt, tehát a 127-es és a 195-ösnél plusz van, de én mínuszt javasolnék. És aztán van még a kettes kompromisszum, ez a pénzmosásra vonatkozó rész, és ide be kéne szúrni azt, hogy a szolidaritás elvének figyelembevételével, illetve a szubszidiaritás elvének figyelembevételével. A hatos kompromisszumnál itt az arányosság elvére figyelmeztetnék, de megint csak hiányzik a szubszidiaritás elvének hangsúlyozása, tehát azt javaslom, hogy itt ezt a pontosítást vezessük be a szövegbe. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Jákolino úr. Ne haragudjon, elnézést. Tehát szubszidiaritás és arányosság, proporcionalitás, most nem a szolidaritásról beszélünk, ez nem ennek a helye. De miért is ne legyünk szolidárisak, hiszen ez egy fontos munka, amit itt végzünk. Nagyon nagy az érdeklődés egyébként a jelentésünkkel kapcsolatban. Remélem, hogy mindenki elhozta a szavazókártyáját. Mindenkinek itt van? Akkor kezdhetjük a munkát. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. es módosítás, tehát 97, nem 98-as elnézéstől megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elnézést. Helyesbitek. mondja a titkárság, hogy van itt három kolléga a néppárt részéről, aki egy kicsit többletként van itt. Ki az a három kolléga? Kettes kompromisszum. Itt egy külön szavazás van, tehát most a teljes szövegről szavazunk, és aztán különböző split votok következnek. Tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Első rész elfogadva. Jönnek a prioritások. Hetes prioritás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki adta a szavazatát? Elfogadva. 9-es prioritás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most következik a tízes prioritás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es prioritás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es prioritás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 100-as. módosítás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 103-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 104-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 106-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 107-es visszavonták, 105-ös következik. Megintom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 108-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 111-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 112-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. most megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 23-as kompromisszum, három részben. Első kompromisszum elejétől egészen odáig, hogy Law Enforcement Agencies. Tehát következik ez az első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második split volt onnantól, hogy from the beginning to from calls on the commission, egészen odáig, hogy unaccompanied minors. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Utolsó rész. Onnantól kezdve calls on the commission and the member states egészen a végéig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 118-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Százhuszonegyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. es Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 123-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hármas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 169-es. Megnyitom a szavazást. Tehát 369-es. Mindenki adta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 127-es a 128-assal kompatibilis, tehát a 127-es következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Százhuszonnyolcas. 128-as. 128-as. Lezárom a szavazást. es két részben. Az elejétől egészen odáig, hogy Trade Unions. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. Második rész, a módosítás többi részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 130-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosítás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 204-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 138-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 139-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 141-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 142-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 144-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 145-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Folytatjuk a szavazást. 145-ös. Elnézés, 146-os. 146-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 148-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 149-es és a 187-es azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valami nem működik? Tehát akkor a 149-es és 187-es következik egyszerre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 188-as, 188-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 150-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Száz ötven egyes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. es ezt elfogadtuk a 151-est, megnyitom a 152-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 153-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Possiamo ripetere il voto, comunque respinto... Elutasítva, de megismételhetjük. 29-en ellenezték, tehát elutasítottuk. 154-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 155-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 156-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 157-es. Lezárom. Elutasítva. 158-as, itt van egy split vote. Innentől, az elejétől kezdve a Mafia Type Assets-ig. Lezárom. Elfogadva. Második rész. Sáchez-től a végéig. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 159-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 160-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 161-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 162-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 163-as. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 164-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Hetes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. es megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva, 169-est visszavonták, 170-es. 170-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 171-es. Megítom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hármas. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nem? Várjunk még? Megismételjük. 173-as, megnyitom a szavazást. Nem működik? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 335-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 175-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 182-es. 182-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 183-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 184-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 185-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 189-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Van egy szóbeli módosítás, vannak-e ellen érvek? Nincsenek. Jó. Akkor következik a szavazás Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 190-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Következik a 191-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 193-as, mert az előző az a 191 essel azonos, itt egy split volt van. Az elejétől egészen odáig, hogy at least nationally. Erről a részről szavazunk. Lezárom a szavazást. elutasítva. Második rész, az in addition-től egészen a végéig. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 94, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 195, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 196-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva Szavazásra bocsátom a 197-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 198, 199, együtt megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 200-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva következő 201. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 202-es következik, a szavazást megnyitom lezárom. Elfogadva. Következő 203. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 205-ös. Megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 206, megnyitom, lezárom, jóvá hagytuk. 207, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 208-as, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 209. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 213-as a következő szavazást megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 214, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást elutasítottuk. 215-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 216-os. Megnyitom. Ez lezárom. Elutasítva. 217-es. Megnyitom a szavazást Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 218-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 219. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 220-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 221. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 222 Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2-2-3 szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 226. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 227, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8. Il voto aperto. 228. Megnyitom a szavazást. No. Yes no. Okay, now. Now. Lezárom a szavazást. Elutasítva tovább lépünk a 229-es módosítóra szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva 11-es kompromisszumos módosító megnyitom. Lezárom elfogadtuk, 230-as módosító következik. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 235-ös eh, split vote részenkénti szavazás első rész eh, cooperation between them ig. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva második rész including in cases től is inadequate szavakig. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Tovább lépünk a 236-os módosítóra, részenkénti szavazás, első rész, recommends that szavaktól a criminal activities szavakig első rész szavazását megnyitom, lezárom, elfogadtuk második részt, including by szavaktól a Common Action Plan szavakig a szavazást megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 12-es módosító, kompromisszumos módosítós szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk, úgyhogy most ugrás a 374-esre. 374-es, a 20. oldalon a szavazást megnyitom helyett. A 374-esnél tartunk tehát, ami ki is van emelve, ez egy elég bonyolult részenkénti szavazás. Első rész expresses concern szavaktól for criminal organizations szavakig. Az első rész szavazását megnyitom. There is no translate? Non c'è la traduzione, a quanto pare, in francese. Működik mindenkinek a... Ja, francia fülke működik? Francia szav... Rendben. Tehát akkor elfogadtuk az első részt. Második rész. Have a particularly negatív szavaktól those mentioned above szavakig. Szavazást megnyitom a második részről. Szavazás nyitva. Az elsőt elfogadtuk, szavazást lezárva a második rész tekintetében ezt viszont elutasítottuk. Tovább lépünk a 238-asra itt csak a második részről szavazunk, mert az első rész az kiesett. Tehát a második rész a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 239-es módosító szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva. Kompromisszumos 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 241-esre ugrunk. Szavazást megnyitom, 240-es kapcsán szavazást megnyitva, lezárva. Elfogadtuk. Ugrás. A 242-esre szavazást megnyitom Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos módosítóra a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 2.34 szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. A következő három módosító 247, 248, 249 együtt szavazhatóak, hiszen azonosak, szavazást megnyitom, a 247, 48, 49-es módosító kapcsán a szavazást lezárom. Elutasítva. Szavazásra bocsátom. 251-et, mert a 250-es okafogyottá vált. 251-es megnyitom, lezárom. Elutasítva. A következő a 200 251-es, mellette ellene elutasítva, 252-es következik, Szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 253-as a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát akkor 254-es a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 14-es kompromisszumos módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva, köszönöm. 258-as következik a szavazást, megnyitom. 258-as szavazást megnyitom, lezárom a szavazást. Elutasítva Szavazásra bocsátom a 259-et, szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elfogadtuk, a 260-at visszavonták, a következő 261-es, szavazást megnyitom, szavazást lezárom, elutasítva a következő 262-es szavazást megnyitom, 262-es tárgyában szavazást megnyitva, lezárva, elutasítva a következő módosító a 263-as részenkénti szavazás, első rész, a szöveg a financial and criminal szavak nélkül, első rész tehát ezzel a két szóval kiegészítve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. A következő a második rész, a részenketi szavazásban, ezzel a két szóval kiegészítve, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva, és most szavazásra bocsátom a 200 nem, a 261 es kiesik, a 265-ös következik. 265-ös szavazást megnyitom, szavazást lezárom. Elutasítva 266 os visszavonták, 267-es kapcsán a szavazást megnyitom, szavazást lezárom. elfogadtuk. Nos, 268-as módosító szavazást megnyitom, szavazást lezárom, elutasítva a következő 269-es, a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva 270-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk a következő, a 275-ös, a 24. oldalon. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítva. A következő a 276-os szavazást megnyitom, lezárom. Elutasítva a következő a 277-es szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva a következő tűnik vissza kell mennünk a 271-re, mert azt átugrottuk, tehát 271-esről szavazunk, a szavazást megnyitom. 271-es kapcsán a szavazást megnyitom, lezárom, elutasítva. 272, 272, 272. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 273. Dichiaro aperto il voto del 273. 273 a szavazást megnyitom. Lezárom elfogadva. A következő 274-es, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítva, most pedig eljutottunk a 277-ig, a következő ugye a 278-as, 278-asról a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadva, tovább lépünk a 279-esre, a szavazást megnyitom, szavazást lezárom, elfogadva. A következő a 285-ös szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadva a következő a 286-os, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, jóváhagyva. 2 281-es elnézést, 282-es javít a levezetőenök, 282-esről szavazunk a szavazást, megnyitom, lezárom. Elfogadva a következő 283-as szavazást megnyitom, szavazást lezárom. elfogadtuk, 286-os szavazás megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítva szavazásra bocsátom a 287-est, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk 288-as módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 289-es szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva 15-ös kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Folytatjuk a 294-essel, a szavazást megnyitom a 294-esről, a szavazást lezárom a 294-esről probléma volt itt a titkársági kijelzőn, úgyhogy ezt meg kell ismételni 294. A szavazást megnyitom a 294-esről. Mindenki szavazott a 294-esről? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tovább lépjünk a 296-osra. A szavazást megnyitom. 296-os. A szavazást lezárom elutasítva 297-es. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk a következő 298-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 299, megnyitom, bezárom. Elutasítottuk. 300-as, megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 303, megnyitom, lezárom. elutasítottuk. Háromszáznégyes. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 305-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 306, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 307 és 308 azonosak, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig 310, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 311, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 312. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 313. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig 314. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 16-os kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 320. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 3.21. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tehát, még egyszer, titkárság kér mindenkit arra, hogy időben szavazzon. Tehát még egyszer a 321-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 322. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 323. Megnyitom. Elutasítom. Elfogadtuk. 326. megnyitom, lezárom, elfogadtuk. Három huszonnyolc azonosak, tehát együtt szavazunk, megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. 329-es megnyitom, lezárom. Elutasítottuk. 330-as megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 331-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 332-es megnyitom. Lezárom. elutasítottuk. 333-as, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 334, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 17-es kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Passiamo adesso all'emendamento 340. Aperta la votazione sul 3. 340-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 341 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 342 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Úgy látom, a néppártiak nevetnek. 343-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 344 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 345 megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. hat és 347 hetes azonosak. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 351. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 352-eset visszavonták, tehát 353-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 354-es megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 355 megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 356-os megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 357, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 367, megnyitom, lezárom, Elfogadtuk. 368 részenként, első rész. Calls on the Commission Wildlife Trafficking. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Highlighting clear plants and trees into the Union. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Három hetvenöt. megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 385, megnyitom. Lezárom. 386 megnyitom, lezárom, elutasítottuk. 388 megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 389, megnyitom, lezárom, elutasítottuk. Most pedig van egy szóbeli módosítónk, ha csak nincs ellenvetés, nincs ellenvetés, tehát szóbeli módosító, megnyitom. Lezárom. Még egyszer egyen több néppárti kártyánk van. Tehát még egyszer. A szóbeli módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig 390-es megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 391-est visszavontuk, megnyitom a 392-est. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig egyes módosító megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas, visszavonták. Négyes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötöst megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös. Hatos megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as, megnyitom. Lezárom. Még egy szóbeli módosító van ellenvetés, nincsen ellenvetés, megszavaztatom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Hármas szóbeli módosító van ellenvetés. Nincsen ellenvetés. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes szóbeli ellenvetés. Nincsen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös szóbeli van ellenvetés. Nincsen ellenvetés megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 9-es, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 10-es, megnyitom, Kérem, kérem, figyeljenek rá, nem olyan túl gyors ez a szavazás, kérem, figyeljenek arra, hogy melyik számot mondom. Tehát a tízes módosítónál tartunk. Rendben, jó, akkor megismételjük a kilenceset ha azt szeretnék. Megnyitom a kilencesre. Lezárom. Elfogadtuk. Nem, elutasítottuk, javítja magát az állnak. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenegyes. megnyitom. Lezárom. elfogadtuk. 12-es és 13-as azonos. Együtt szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum, megnyitom. Nem, kihagytam a 14-es módosítót, megnyitom, Lezárom. Elutasítottuk. 18-as kompromisszum. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jó, akkor a 19-es jön. A 19-es. Lezárom a szavazást. Pongo adesso l'emendamento 20. Il voto è aperto. 20-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-es. 24-es módosítás. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítom. 25-ös. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os mellett ö, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadva. 27-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 29-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30, elfogadva 30-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva 31-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 22-es. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 33-as. 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Harminc hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Két mósosítás következik. 38-as elnézést. Először még a 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es és 40-es azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 48-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 51-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 52-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 53-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 58-as, meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 59-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatvanas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 61-et visszavonták, 62-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Húszas kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 67-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 68-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 70-es. Ez elutasítva. 70-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os. 76-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. utasítva. Két azonos, a 78-as és a 79-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyelvi módosítás, illetve előtte még a 80-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 81. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 82-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 83-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 84-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 85-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 87-es következik. Sőt, a 86-os még előtte. Tehát 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 87-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ott van 89-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 90-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 91-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Kilencvenkettes, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 93-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szóbeli módosítás, senki nem ellenzi. Akkor erről szavazunk most, a szóbeli módosításról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 94-es. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 95-ösnél első rész. Whereas the judicial independence in től egészen az interests-ig. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Whereas life-tól egészen a discretionig. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Allora adesso... Akkor most következik a végső szavazás módosított formában. Mindenki leadta a szavazatát? Úgy tűnik, hogy igen. Lezárom a szavazást. 29-en támogatták, senki sem volt ellene, és 8 tartózkodóval elfogadtuk a jelentést. Most pedig megadom a szót Jákolino úrnak, és azután a többi felszólalónak. lesznek a szavazatnyilatkozatok, de Táváres úr szeretne szavazat magyarázattal élni. Una dichiarazione di voto. Muito, muito obrigado. Não faço a declaração enquanto vice-presidente, mas em nome... Köszönöm szépen. Nem alelnökként szólalok meg, hanem frakció képviseletében és árnyék jelentéstevőként. Gratulálni szeretnék mindenkinek, a jelentéstevőknek Jakodina meg különösen. A mi frakciók azonban nem tudja kedvezően megszavazni ezt az anyagot, különösen azért, mert van benne egy olyan módosító, amelyet Kirchhoff úr támogatott az utas név listával kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ezt jóval hagyjuk, akkor az nem felel meg a már bejelentett javaslatainknak a Libe szakbizottság előtt, tehát az 52-53 a parlament 52.3-as sak kapcsán a zöldek egy kisebbségi véleményt fogalmazták meg, amelyet szavazatmagyarázatként a jelentéshez fogunk majd csatolni. módosítókat nyújtottunk be, de ez az a Kirchhoff féle módosító, amely különösen aggaszt bennünket, úgyhogy tartózkodni fogunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Taváres alelnök úr. Most megadnám a szót a jelentéstevőnek, és aztán még a többi koordinátorok, jelentéstevők, árnyékjelentéstevők. Miután ma elfogadtuk a jelentésünket, külön bizottságunk munkájának a végéhez érkeztünk, és a Krim szakbizottság munkájáról a szavazás az októberi második plenárison kerül majd napirendre. Nagyon örülök annak is, hogy elmondhatom, hogy a parlament elnöksége a fő dokumentumok publikálását támogatja. Egy CD is napvilágot lát majd, amelyen majd ezek a dokumentumokat tartalmazza. Ez angolul lesz elsősorban, de a CD segítségével a többi lefordított változathoz is hozzá lehet majd férni. A szakbizottságunk 18 hónap alatt nagyon sokat dolgozott, és az összes munkánknak az eredménye, az ezt tartalmazó dokumentumok itt vannak most a teremben is, és most pedig odaadnám a, megadnám a szót a jelentéstevőnek, és azután a többieknek. Gratulálunk, Jakolino úr, öné a szó. Köszönöm szépen! Szeretném mindenkinek megköszönni a munkát, nagyon sokan járultak hozzá ehhez a csodálatos eredményhez, hiszen a maffia elleni harc, általában a szervezet bűnözés elleni harc nagyon fontos. Nem szabad, hogy ezt elfelejtsük, és fontos ez azért is, hogy az Európai Parlament igen nagy többséggel megszavazta ezt az anyagot, ugyanis ezzel egyfajta egy európai dimenzióvá válik, vagy európai dimenziót kap a szervezett bűnözés elleni harc, a pénzmosás elleni harc. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az árnyékjelentéstevőkkel, a koordinátorokkal együtt tudtunk dolgozni. Köszönöm szépen a munkáját a bizottságnak is, illetve a titkárságnak, és mindazoknak, akik itt voltak és segítették munkánkat. Ez egy fontos mérföldkő a parlament történetében, hiszen a maffia nemzetközi és a gazdasági bűncselekmények nagy részeit ők követik el. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy azok az ajánlások, amelyeket megfogalmaztunk, a lehető legjobb irányba tereljék ezt a történetet. Konkrét prioritáslistákat állítottunk fel, amelyeken keresztül monitorozni tudjuk majd a Libeszakbizottság munkájának körében azokat a konkrét tevékenységeket, amelyeket az egyes tagállamok, illetve az Európai Bizottság tesz ezen a területen. Éppen ezért nagyon fontos a maffia bűncselekmény büntetési tétellé ö, alakítása, valamint a banktitokra vonatkozó részek rendkívül fontosak, illetve az adóparadicsomok megszüntetésének irányába tett lépéseink. Köszönöm szépen tehát az összes tanácsadónak és az árnyékjelentéstevőknek a munkáját, ugyanis mindenki nagyon felé, felelősségteljesen és szolidarisan dolgozott. Konkrét javaslatokat tudtunk összegyűjteni, mindenféle területről érkeztek ezek a javaslatok, és olyan végkövetkeztetéseket sikerült megfogalmaznunk, amelyek révén a több mint 500 millió európai állampolgárnak azt a jó hírt mondhatjuk, hogy talán mostantól mm, egy lehetőséggel több van a kezükben. Köszönöm szépen, Jákolino úr, most pedig Mátyő képviselő kapja meg a szót, Veronik. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és Szálvátorénak szeretnék gratulálni, hiszen csodálatos munkát végzett, nagyon nagy siker koronázza ezt a munkát, és úgy látszik, hogy senki sem szavazott a jelentés ellen. Voltak ugye tartózkodók, de Louis Tavares ezt meg is magyarázta, hogy miért volt így, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon nagy sikertörténetről számolhatunk be, hiszen a az összes frakció egyetértett ezzel a munkával, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük ezt a csodálatos munkát. Már a köztes jelentés során is eléggé világosan kiderült, hogy a sok módosítást össze kell majd egyeztetni, és hát most ez itt a végső szavazás előtt még inkább evidensé vált. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen azt, hogy a kollégáknak is ilyen sokat tehát hogy a kollégák is ilyen mélyen beleszólhattak ebbe a munkába, és még egyszer köszönjük szépen a titkárságnak a munkáját is, illetve mindazon kollégák munkáját, akik a Krim szakbizottság munkájában részt vettek. Számomra nagyon érdekes tapasztalat volt, ez, ez volt az első különbizottsági munkám, nagyon érdekes volt ez a tematikus munka, és, jelent, és remélem, hogy a jelentés, amelyről majd a plenáris ülésen is szavazni fogunk, egyfajta lezárását jelenti a különbizottságunk munkának, de ugyanakkor egy kezdetet is jelent, és minden esetre azt remélem, hogy politikai szinten is az európai intézmények, a három nagy intézmény, tehát az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament is komolyan vegyék ezt a hatalmas csapást, amely a korrupció, a szervezetbűnözés, illetve a maffia tevékenysége az Európai Unióban. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak kifelé, hanem befelé is tekintsünk Európába, és a saját problémáinkat megoldjuk. Úgyhogy még egyszer gratulálok a munkához, és reméljük, hogy a következő mandátumban a kollégák majd folytatni tudják ezt a munkát. Remélem, hogy konkrét cselekedetekre is le lehet majd fordítani enne ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Fájon képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani Salvatore úrnak a munkájáért. Nagyon sok időt fektetett és erőfeszítést a kompromisszumokba, és szeretnék köszönetet mondani az árnyékelőadóknak és a koordinátoroknak. Szerintem kitűnő munkát végeztünk, nagyon sok problémával kerültünk szembe, ennek ellenére azonban nagyon jól dolgoztunk együtt, pedig a nézetek megütköztek. Én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy új munkamódszernek a kezdetét jelzi ez a jelentés. A következő, az új parlament biztos folytatja ezt a munkát. Ez egy új módja annak is, hogy hogyan tartjuk a kapcsolatot az állampolgárokkal. Borszelino asszonynak is szeretném megköszönni a munkáját, kitűnő munkát végzett, és köszönöm minden kollégának, hogy hozzájárult. Nagyon örülök annak, hogy a külön bizottságunk áttörést ért el, és hogy mandátumot kaptunk a bizottságtól ahhoz, hogy az Európai Főügyészi Hivatalt létrehozzuk. Ez hozzá fog járulni az EU-s alapokkal való visszaélések megakadályozásához. Most pedig fel kell szólítanunk minden európai kormányt, hogy specifikus intézkedéseket fogadjanak el, mert nyilvánvalóan mi csak ajánlásokat tehetünk, a fővárosokat nem kötelezek. Köszönöm. Grazie, Köszönöm szépen Tanya Fajonnak. Tavares képviselő. Grazie, io volevo soltanto congratulare. Köszönöm, én is csak gratulálni szerettem volna a Salvatore Iacolinónak Nagyon érdekes volt vele együttműködni. Főként a pénzmosás elleni harc kapcsolatban, amely számunkra zöldek számára nagyon fontos, és nagyon sajnálom azt, hogy tartózkodnunk kellett, és remélem, hogy konszenzusra lehet majd lép, jutni a plenárison történő szavazásig, hogy ott is meg tudjuk majd szavazni ezt az igen fontos jelentést. Köszönöm, Taváres úr. Skilatakis úr. Well, uh, uh... Nos, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, és köszönetet szeretnék mondani Salvatore úrnak és minden kollégának, aki ilyen kemény munkát végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban. Egy dolgot hagy hangsúlyozzak ki. Most a mandátumunk már a végéhez közeledik. Ahhoz, hogy az Unió megfelelően működhessen, és hogy a gazdaság és pénzügyi unió működjön, ahhoz korrupciós és bűnellenes Európára van szükségünk. Nem sikerülhet a jól működő belső piac kiépítése a tagállamokban, ha nincsen erős, korrupciós, ellenes politikánk, amely az egész unióra kiterjed. Ugyanis hatalmas korrupcióval küzdő kis helyek vannak elszórva az Unióban, olyan helyeken is, amit az, amiről az emberek nem is hiszik. Ha ezeket nem szereljük le, nem érünk el semmit. Köszönöm. Borgécio úr a szó. Köszönöm szépen. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak Jakolino úr munkájához, és a szakbizottság munkájához, a különbizottság munkájához. Két gondolatot szeretnék most felvetni. Az egyik Kosta úr felhívása, mi szerint azok a nagy pénzügyi tranzakciók, amelyek a drogkereskedelemből származnak, ezek a bankrendszerünkön keresztül futnak és ez szerintem nagyon fontos, hogy erre emlékeztessünk a plenáris ülésen is. Tehát ez egy olyan felhívás, amely arra vonatkozik, hogy az adóparadicsomok az Európai Unió tagállamainak területén is léteznek, nem akarom ezeket most megnevezni, de miközben mi megpróbálunk munkánkkal, politikai szinten és technikai szinten is ezzel az igen súlyos problémával megküzdeni, az Európai Bizottság nem tesz semmit. Köszönöm, elnök úr, Bill Newton Dunn. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy mondás az amerikai szenátusban, minden, amit el kell mondani, azt, minden, ezt már elmondtuk, de nem mindenki mondta még el. Nem fogok mindent elismételni, elismételni de azt azért elmondanám, hogy öröm volt kollégáimmal beszélni, nem mindenki maradt, vagy együtt dolgozni, nem mindenki van már itt a teremben, de azért el kell mondanom ezt. Van, akinek el kell mondani azt is, hogy elnök asszony ezt az utolsó szavazást fantasztikusan jó vezette le, nem volt fennakadás, másfél óra alatt elkészítünk ezzel, úgyhogy bravissimo nem tartott olyan sokáig, mint amitől féltünk. Minden esetre ez egyelőre még csak a kezdet vége, hiszen jó eredményt kell elérnünk a plenárison, folytatnunk kell ezt a munkát, biztosítanunk kell azt, hogy a bizottság elvégzi a maga munkáját, tájékoztatnunk kell a közvéleményt is, rá kell vennünk a tagállamokat, hogy hajtsák végre mindezeket a feladatokat, amiket mi javaslunk, de úgy gondolom összességében, hogy a kezdetnek nagyon jó vége lett. Köszönöm szépen, De Jank, alelnök. Köszönöm szépen elnök asszony, és én is szeretnék önnek gratulálni a munkájához. És Salvatore Jakolinónak is szeretnék köszönetet mondani. Azt hiszem, hogy nagyon jól felkarolt az alkodalmainkat a végső verzióban. Hogy egy, egy tegyem hozzá, hogy nem a jelentés miatt kellett tartózkodnom a végén a szavazáskor, hanem azért, mert a frakcióm hát minket még nem győzött meg az az érvcsomag, amit a bizottság hangoztat a főügyészi hivatallal kapcsolatban, és a plenárison is addigra is elkészíthetek egy nyilatkozatot, mert azt hiszem, hogy ez a jelentés hozzájárulhat a jövőben ehhez a munkához, és persze minnyien egyetértünk, hogy a szervezett bűnözés, pénzmosás és a korrupció elleni harc mennyire fontos. Köszönöm a munkáját. Grazie, Cornelis de Young. Köszönöm szépen, Cornelis Szent képviselő. Most az én konklúzióim után szeretnék én is köszönetet mondani a titkárságnak, és ezt teljes szívből mondom, hiszen most voltam először elnök, de az biztos, hogy nem lehetett volna jobb munkatársakat találni. Filip szeretett volna hozzászólni. Köszönöm szépen. Nem kívánok túl hosszan beszélni, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy egy kis csapatot, kilenc személyt vezethettem, és ezt a különbizottságot támogathattuk munkánkkal. Nagyon érdekes, nagyon különleges munka volt ez számunkra is, Úgyhogy szeretném elmondani a neveket, akik itt dolgoztak most. Sophie Planchon, Clélia Imperiali és Caroline O'Sullivan. Et puis, euh, és ezen kívül még a férfiak. Euh, euh, Andrea Skrimali, Jens Schröder, Jari Erholm és Einars Pungstins, dont je crois au nom de... Tehát azt hiszem, hogy mindenkinek a nevében mondhatom, hogy nagyon nagy örömünkre szolgált az, hogy önökkel dolgozhattunk együtt. Grazie Filip. Ehm, Köszönöm Filip. Ez az utolsó ülésünk. Még egyszer szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen szkeptikusan indult a munkánk. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy milyen nehéz volt az első ülések eh, légköre, hiszen önök is még az elején gyanakodva, és főként azzal kapcsol, tehát úgy néztek erre a témára, hogy hát nem biztos, hogy ez a legjobb módja megközelíte, nem ez a legjobb megközelítés ennek a problémának hiszen sokan azt gondolták, hogy ez egy szociális probléma, területi vagy földrajzi helyhez kötött, de aztán szép lassan ez a 18 hónap elrepült, és azt láthattuk, nagyon nagy örömömre szolgált, hogy azok a kollégák, akik az elején kicsit szkeptikusak voltak, a Libében egyre harcosabban hirdették azt, amit itt ebben a külön bizottságban elmondtunk. Ez biztos, hogy nagyon nagy győzelem volt számunkra, hiszen nagyon sokszor az elveket kellett bizonyítanunk, és ennek a különbizottságnak a legitimitását, hiszen ez egy különbizottság, de azért szeretnék arra is emlékeztetni, hogy nagyon sokat tettünk bizonyos területen, és jól végeztük munkánkat, hiszen azokat a tém, azokban a témákban el tudtunk mélyülni, amelyekben a Libeszakbizottságban időhiány miatt nem sikerül sohasem elmélyülni. Itt viszont megpróbáltuk megérteni, hogy mi a legkiegyensúlyozottabb megközelítés, és hogy hogyan lehet minél inkább hozzájárulni a munkához, hiszen itt 27, sőt most már 28 tagállamban több mint 500 millió állampolgár ért felelünk, és a washingtoni út is bebizonyította azt, hogy nagyon nagy érdeklődés követte munkánkat. Az amerikai nyomozati hatóságok is odafigyeltek arra, hogy mi mit csinálunk, és többször is hallhattuk azt, a az igazságügyi minisztérium helyettes államtitkárától, hogy mennyire várják a mi munkánk gyümölcsét, és hogy ez hatalmas munka volt, és láthattuk azt is, hogy kézzelfoghatóvá válik a munkánk eredménye. Ez nem egy olyan szöveg lesz, amely majd bent marad egy íróasztal fiókjában. Ugyanis aki közülünk itt lesz a következő parlamenti ciklusban, annak az lesz a feladata, hogy harcosan követelje ennek a munkának a folytatását, a nyomon követését, hiszen, ahogy például Borgécio úr is rámutatott, nagyon sok probléma van az Európai Unió területén, és ez a demokráciát fenyegeti, illetve a szabadságot és a biztonságot. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen Jákolino úrnak, az összes ö, frakciónak és a titkárságnak is ezt az igazi csapatmunkát. És mindig is a csoport érdekei mm, tudtak győzedelmeskedni, konszenzus sikerült kialakítanunk, és ez valóban nagyon hatásos munkamódszer volt. Remélem, hogy a tagállamok majd tanulnak ebből a módszerből, és megpróbálnak majd olyan kompromisszumokra jutni, amelyek a többség és az európai állampolgárok érdekét szolgálják. Tehát itt 2015, 2011 október 25 ei fontos időpont, amikor az első jelentést ezzel a témával kapcsolatban elfogadta a parlament, de majd Strasbourgban, amikor elfogadjuk a szöveget, a végleges szöveget, a plenáris ülésen októberben majd akkor egy újabb fontos mérföldkőt számolhatunk. Nagyon sokat tanultam tőletek, Nagyon sok szakértőt meghallgattunk, úgyhogy az Europolnak és azon szerveknek is a segítségét köszönöm, akik elmondták nekünk, hogy mire van szükségük a Eurojustnál, az Europolnál és így tovább. Hiszen ezek azok a szervezetek, amelyek nap mint nap a szervezet bűnözés ellen harcolnak. És még egyszer bizonyossá vált számomra, hogy mennyire fontos a végső kompromisszum kialakításának képessége. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy önökkel dolgozhattam. Most aztán a kollégáknak a plenáris ülésen lesz a feladata az, hogy kimondják a végső ítéletet a szakbizottság munkájáról. Mindenkinek minden jót kívánok, és októberben találkozunk a plenáris ülésen. Köszönöm szépen. Adesso, se non ci sono altre interventi, io vi invito... Ha mások nem kívánnak hozzászólni, akkor egy koktélfogadásra szeretnék mindenkit meghívni, itt kint az ajtó előtt.